Très bien, merci à vous de votre euh, attention. Kérem a figyelmet, és kérem a fegyelmet is. Ugyanis ne én úgy tudom, és azt hallottam egyrészt, hogy az Európai Parlament uh, uh, um, kult és um, úgymond agri és NAT a régiók bizottságából fontos témát tárgyal meg ma délután, a jövőbéli vidékfejlesztést. Alelnök úr, jelentéstevő úr, Agri és NAT szakbizottság tagok. Öröm és megtiszteltetés, őszinte megtiszteltetés számomra, hogy üdvezelhetem ma a Régiók Bizottságának NAT szakbizottságát. Az ő részvételük a mai eszmecserében a jövőbeli vidékfejlesztési politikáról, egyrészt az intézményközi kapcsolatok intenzívebb bétételét szolgálja, másrészt pedig rendkívül nagy relevanciával bír, hiszen Európa területei arra számítanak, arra várnak, hogy amikor értékeljük a jelenlegi közös agrárpolitikát, akkor milyen irányba lépünk el? Elnök úr, majd Szikierszki eh, eh, elnök úr, aki délután fog csatlakozni hozzánk, a nagy szakbizottsággal már több alkalommal átgondolt, átgondolta, milyen komoly eszmecseréről van szó. Remélem, hogy a ma délutáni eszmecserénk szintén rendkívül uh, uh, komoly impulzussal jár majd, és közös aggájainkat is meghatározhatjuk, kifejezhetjük. A jelenlegi kihívás a mi területeinken, és a jövőben majd, amikor a KAP reformjának útjára lépünk, minnyájunk számára objektív, előremutató megközelítést igényel hiszen jelenleg rendkívüli változó világban élünk, vidéki területeink számára is komoly kihívást jelent mindez, felelősként, politikai felelősként. Most engedjék meg, hogy a délutáni ütemtervet ö, osszam meg önökkel. Először is megadom a szót a NAT alelnökének, Anthony Gerard Buchanan úrnak, aki a helyi területi önkormányzatok részéről kívánja mai témánkat körüljárni. Ezt követően pedig René Lancnak, a jelentéstevőnek adom meg a szót, aki a vidékfejlesztési fehér könyvről fog szólni. Minden előadónk látják, hogy az idő mennyire fontos számunkra, és az időkeret itt a tisztelt házban, ezért 15-15 percet szeretnék mindenkinek eh, megadni szólásra. Aztán mindenki két percben a mi két szakbizottságunk eh, frakciói részéről eh, koordinátorok felszólalhatnak. A NAT szakbizottsággal kezdjük a koordinátorok részéről. Péterszen úr lesz majd az első a sorban, Zsebrölix úr, Martikainen úr, Stenson úr, és ács urak lesznek majd e sorrendben a NAT részéről a hozzászólók, aztán pedig az Agri szakbizottság frakcióit fogják képezni a hagyományos sorrendben. Aztán a rendelkezésre álló időben majd még kiszélesítjük a teremben lévő egyperces felszólalásokra is a résztvevőknek a lehetősége. Ilyen munkamódszerrel szeretnénk gazdag, gyümölcsöző módon lefolytatni a vitát közös munkánkról. Köszönöm a figyelmet, és már is megadom a szót Antoni Gerald Buchanan úrnak, hogy előadását a helyi, regionális szemszögből a mm, jövőbeli szakpolitikával kapcsolatban megossza velünk. Thank you very much, Chair. Uh, ladies... Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Ezen az első közös ülésen, amelyet az Európai Parlament Agri, illetve Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Bizottságával közösen tartunk, remélem, hogy egy új barátság kezdete ez. Elnézést szeretnék kérni, hogy a nagy bizottság elnöke Francina Armenyoli Szosziát nem tud itt lenni. Nagyon szomorú, hogy nem tud itt lenni, hiszen a fejlesztés és az innováció az a kérdés, amely az Európa 2020-as stratégiához járulhoz hozzá, és fontos, hogy az intézményekkel és partnereinkkel kiegyensúlyozott viszont építsünk ki, így az Európai Parlament és a NAT közötti kapcsolat is nagyon fontos. Én jelenleg a természeti erőforrások szakbizottságának vagyok az alelnöke a régiók bizottságában. Skóciából jövök, Glasgowhoz közeli területről, mintegy 92 ezer ember lakik itt, ez az egész skót lakosság mint egy 1,7%-a. 17.400 hektáron terül el ez a város. Először is Szikierszki úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött a NAT bizottság márciusi ülésére, ahol az európai fejlesztési politika jövőjét vitattuk meg a helyhatóságok képviselőivel. Ez az első találkozó adta meg a mai találkozó elejét. Nagyon hálás vagyok az Európai Parlament Agri Szakbizottságának tagjainak, akik a vidékfejlesztési szakpolitika jövőjéről szóló szemináriumon vettek részt szeptember 19-én, amelyet a Ruralitás Nemzetközi Szövetségével, valamint a parlament Rumra intergrupjával közösen tartottuk. A szeminárium iránt érdeklődés megmutattam, hogy minnyáján milyen elkötelezettek vagyunk, hogy szorosabbra fogjuk együttműködésünket, és a vidékfejlesztésért dolgozunk. November 9-én pedig az Európai Gazdasági Szociális Bizottsággal közös konferencián üdvözöltük a Korki konferencia 20. évfordulóját, ahol a mai vidékfejlesztési politika kereit, keretét dolgozta ki. Szikierszki úr, a Agri elnöki ides eljött, köszönöm szépen. A civil társadalom és a helyhatóságok bevonása a döntéshozatalban nagyon fontos, Egyetértünk abban is, hogy túl kell lépni a korki nyilatkozaton, és arra is szükség van, hogy konkrét elkötelező, el, konkrétan elkötelezzük magunkat a vidékfejlesztés ügye mellett. A fejlesztés és az innovációnak nem szabad megfeledkeznie a vidéki térségről, és így kell um, a kiegyensúlyozott megközelítésben a 2000, Európa 2020-as stratégia megvalósításáért dolgozni. Egy másik konferencia a vidékfejlesztésre koncentrált, um, és uh, e konferencia talál, e eredményét mindjárt üdvözöltük. Fontos, hogy együttműködjünk annak érdekében, hogy uh, a um, helyhatóságok is uh, jól bevonhatóak legyenek az együttműködésre. A gazdaság innovációja és modernizációjáról egy véleményt készítettünk, és um, az egyik intergrupunk pedig a ruralitásról, a vidéki térségről egy fehér könyvet dolgozott ki, amely a 2020 utáni vidékfejlesztési politika sarokköveit um, rajzolta körül. Lánc úr a Lenz úr néhány perc múlva ennek a javaslatnak a részleteit fogja elmondani. Én minden esetre arról szeretnék beszélni, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy ne feledkezzünk meg a vidéki térségről, a ruralitásról, és örülök annak, hogy a vidékfejlesztési és agrár szakbizottság koncentrál erre a kérdésre. A vidéki és intermediális területek az EU területén 91%-át teszik ki, lakosságának 60 a lakik itt, és um, a hozzáadott érték 43%-át hozzák így létre, ráadásul a munkahelyek 56%-a vidéki térségen van. Ugyanakkor a vidéki térségekkel lemaradtak a um, városi térségektől, um, a jövedelem csökken, és Közép- és Kelet-Európában pedig a lakosság nagy része még mindig vidéki területen lakik. Egy szóval fel kell hozni ezeket a területeket, persze demográfiai változásra is ki kell tekinteni. 2007 és 2013 között 12%-kal csökkent a gazdaságok száma, és hat év alatt több millióval csökkent az itt foglalkoztatott emberek száma. Tudom, hogy az Agri Szakbizottság tisztában van ezekkel a problémákkal, aggályokkal. A legutóbb elfogadott jelensi, jelentésük a kap átgondolására tesz javaslatot, hogy egy olyan szakpolitikává váljék, amely mindenki érdekeit szolgálja, és az aktuális kihívásokra is választ ad egyre növekszik az a probléma Európában, hogy a generációk nem teremtődnek újra, a gazdálkodóknak több mint 30%-a 65 év fölött van. Nagyon nehéz gazdaságilag működőképes, életképes gazdaságokat fenntartani. Összességében azt mondhatjuk, hogy a mezőgazdasági tevékenységből származó alacsony jövedelem olyan alacsony, hogy nem versenyképes más ágazatokkal összehasonlítva. Kollégám a régiók szakbizottságában jegyez egy fontos jelentést, amely nem sokára a régiók bizottságának plenárisára kerül, és ezt a kérdést tematizálja. A vidéki területek nem is annyira vonzóak sokak számára, hiányzik az oktatás, a szociális és a kulturális szolgáltatások hálója. A rossz a hozzáférhetőség távolabb um, vannak a döntéshozatal helyeitől, a vidéken élők, a kutatási központoktól um, gyakran a magas sebességű telekommunikációs kapcsolat nem elérhető. Ilyen módon a vidéki területekre gyakran nem terjed ki a szélessávú internet kapcsolat. A nem lefedett területe 90% a vidéki térség. És 2013-ban a vidéki térségeknek csupán 25%-a rendelkezett széleskörű internet kapcsolattal, míg a városi térségek 68%-a. A Smart City, az intelligens városok koncepciója meghatározza a városok jövőjét, de ugyanakkor az Európai Unió növekedési és és munkahelyteremtési céljait nem érhetjük el a vidéki térségek figyelem, figyelmen kívül hatásával, hagyásával. Fontos, hogy a vidékben rejlő lehetőségeket is kiakalmazzuk a 2020 utáni programozási időszakra való felkészülés már elkezdődött. Nagyon fontos, hogy a vidéki térségen is már vitát kezdjünk a 2020 utáni szakpolitikáról, annak érdekében, hogy a vidéki térség hozzáadott értékkel járuljon hozzá az értékteremtéshez, és az intelligens, fenntartható és inkluzív vagy integratív növekedés egyik motorjává váljon a vidéki térség a régiók bizottsága számára elengedhetetlen, hogy egy lendületet adjunk ennek a folyamatnak, és ezért örülünk annak az együttműködésnek, amely most itt kirajzolódik, hiszen az EU 2020 utáni finanszírozási kerete lehetőséget kell, hogy kínáljon arra, hogy mindenki, aki a vidéki térségben él, megfelelő életkörülményekkel rendelkezzen, és a növekedés is működhessen. Választ kell adni arra a kérdésre is, hogy milyen cél szolgál a vidéki gazdálkodás, a mezőgazdaság. Meg kell erősítenünk a diverzifikációval a vidéki közösségeket, például a LEADER CRL programmal. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy az EU, illetve az egyes nemzetek és tagállamok a szakpolitikájuk fejlesztésében ne feledkezenek meg a vidéki térségről. Ugyanakkor az infrastruktúra csökkenésének véget kell vetni, és a kritikus tömeget el kell érni. Tudjuk persze, hogy minden célt a jövő finanszírozásával nem lehet elérni, éppen ezért például az éghajlatváltozási célokat kell prioritásosan kezelni. Köszönöm a kollégáknak a figyelmüket. Merci, merci, monsieur Buchanan, de votre... Euh, Nagyon szépen köszönöm e, bevezető gondolatébresztő szavakat, most pedig Anderlands jelentéstevőnek szeretném átadni a szót, hogy a fehér könyv tartalmáról szóljon. Thank you, Chair. Um, I would like to start... Köszönöm szépen. Dükenen úr szavait szeretném megismételni. Valóban örüljük, örülünk, hogy gyümölcsöző együttműködésünk az Agriszak Bizottság, a Parlament és a öm, NAT szakbizottság, a régiók bizottsága között. Régi parlamenti öreg motoros kollégáimat látom itt, örülök, hogy itt vagyok. Hölgyeim és uraim, a régiók bizottsága úgy véli, hogy ha integrált megközelítést vidékfejlesztés területén alkalmazunk, akkor lehet a politikai, környezetvédelmi, szociális kihívásoknak megfelelni mind a városi, mind a vidéki területeken. Beszédemben három témára szeretnék összpontosítani először is. A leghosszabb az EU pénzügyi segítségnyújtása a vidék fejlesztéshez, területi fejlesztéshez. Második, a diverzitás, a vidéki mainstreaming, a harmadik terület pedig a strukturális alapok operatív szerepei, közös keret hogyan lehet segíteni a vidékfejlesztési programok megvalósításán. A régiók bizottsága egyhangulag elfogadta saját kezdeményezésű véleményét azon innovációs és modernizációs vidéki gazdaságról, amelyet magam szövegeztem meg, különböző cselekvési tervekkel. Először is az EU pénzügyi támogatása a területi kohézió a munkahelyteremtés területén. A területi kohézió valóban az egyik szerződésben megfogalmazott cél, de nem igazán meglepő, és sajnos kiábrándító is, hogy ahogy a strukturális alapok ma működnek, igazából egyre inkább növelik ezen alapok a regionális különbségeket, mélyítek azokat. A kap legitim módon az agrártámogatások komoly kritikának vannak kitéve, és a legnagyobb vállalatok E, regionális specializációval igazából koncentrált gazdaságokat, farmokat hoztak létre, és ebből ö, fakad az, hogy egyrészt nagy agglomerációk, nagy farmok jöttek létre, és a kicsik egyre inkább ö, eltűntek. Lükeden úr is elmondta, hogy mihez vezetett ez, és ezért fontos, hogy a vidéki területeken ö, támogassuk hogy mindez megváltozzon. De a vidékfejlesztési politika, amely alapvetően kompenzálni kívánja az eltéréseket az első kap alatti támogatások által létrehozott rendszert. Nos, hát ez a cél. És az elemzésére előttem szóló alelnök úr is kiterjedt. És valóban a CAP regionális szinten is 2015-ben bevezetése került. A bizottság azt mondja, hogy háromnegye az alapoknak agrárium területén, hat prioritás mentén, um, szociális inklúzió, munkahelyteremtés, uh, vidékfejlesztés, csak 15%-át teszi ki az allokált teljes költségvetésnek a társfinanszírozás, régiók, administratív és pénzügyi eszközökkel valósul meg. Ez is magyarázza azt, hogy amikor az alapokhoz el kell jutni, sajnos alacsony az alapokhoz való hozzájutás számos tagállamban, és itt valahol a vidékfejlesztés és a vidéki területek fenntartatósága forog kockán. Az innováció, a modernizációja magának a vidéki gazdaságnak fontos. A kap vidékfejlesztési időszaka ez 2015 után, amelyet a közösségek vezetnek. És a, az Európai Vidékfejlesztési Alap 12%-kal csökkent az előző programozási időszakhoz képest. Annak érdekében, hogy ezen agrártermelés koncentrációját ellen súlyozhassuk, igazából a költségvetést kell, kellene becsatornázni a szegénység eh, leküzdésébe, a szociális egyenlőtlenségek kiegyensúlyozásába, hiszen, mint elmondtam, a költségvetésnek csupán 15%-áról van szó versenyképesnek, több funkciósnak kell lenni, de hogy ez így legyen, diversifikálódni is kell. Ugyanakkor, mivel a multifunkcionalitása az agráriumnak, ez valódi hozzájárulás lehet a vidékfejlesztésben, de ez önmagában nem elég másrészt szociális, professzionális szektorokat is mobilizálni kell, hogy a, a fenntarthatóságot, a sokszínű fejlődést a vidéki társadalmak szintjén növelhessük. Nagyon fontos a fejlesztésre is tekintenünk, csupán az 5%-a költségvetésnek jut el valóban a célközösséghez, és hogy lehet így újra injektálni nehéz körülmények között élő vidéki lakossághoz eljutni. Sajnos más európai strukturális alapok még inkább mélyítik ezen egyenlőtlenségeket. A SZIR eh, tanulmány az a vezető tanulmány, amely eh, ott az asztalon és önök előtt eh, fekszik, és erre mutat rá a vidékfejlesztésről szóló ö, ö, allokációkról szóló ö, mm, mutatók is bemutatják azt, hogy jelentős visszaesés történt az előző programozási időszakokhoz képest. 32,6% a strukturális alapok költségvetésének vidékfejlesztése került el költésre 2007 és 13 között, most már csak 21,3% a jelenlegi programozási időszakban. Nos, ez óriási veszteség a vidék számára. A visszaesés minek tudhatóba az Európai Regionális Fejlesztési Alap visszaesésének. A, a Digi Régió úgy becsli, hogy a visszaesés 25,8 százalékról 2007-13-as időszakból most 11,5 százalékra esett vissza jelenleg. Ennek mi az eredménye? Az, hogy ez EARDF alapot újra a vidék felé kell e, irányítani, és ki kell egészíteni az agrár e, alapokból. Ez az európai szerződésekben is szerepel. Annak érdekében, hogy a területi kohéziós célt elérjük. Ahogy Bögenen úr is elmondta, gyors fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a szakmai képesítéseket is fejlesszük vidéken. Ugyanakkor 9%-a az ESF-nek vidéken került elköltésre az előző programozási időszakban, most a költségvetés 7%-kal esett vissza egészen 2020-ig. Ez egy olyan szám, amely nem tudja kielégíteni a szükségleteit a vidéki e, igényeknek e, a e, gazdák előregedő társámában. Gyorsan figyelembe kell venni azt is, amikor a félidős e, e, felülvizsgálatot végezzük, hogy most hogyan lehet javítani 2020, és majd aztán a 2020 utáni időszakban hogyan lehet mindezt orvosolni. A második előadási pontomra térnék. E, e, át a e, vidéki dimenziója az európai szakpolitikáknak sokkal továbbmutató mindez, mint amit a vidékfejlesztés jelent, mint a minőség, mind a mennyiség javítandé. Minden strukturális politikában prioritást kell, hogy képezen célként a vidékfejlesztés a területi kohéziós cél elérésével, amelyet a szerződés előír legfontosabb, hogy a széles sávú telekommunikációs hálózatokhoz hozzáférést biztosítsunk. Kulcsfontosságú a versenyképesség a gazdasági növekedés területén, ahogy eh, az előttem szóló előadó úr is elmondta. 2013-ban 25, egész, eh, néhány százalékát vették le, le csak széles sávú internettel vidéken, holott 68% volt városokban. Óriási kihívás ez mindnyájunk számára a szektoriális megközelítés is korlátozó a bizottság részéről, ezt orvosolni kell, amilyen gyorsan csak lehet. Létfontosságú, hogy sokszínűsebb, sokszínűsebb váljon, diversifikálódjon igazából a vidékpolitika, ne csak az urbánus városi politikák. Számos akadályt kell még leépítenünk, hiszen a vidéki projektek mérete sem olyan, hogy vonzó lenne, jobb kapcsolatot kell összeköttetést a városi és a vidéki intézkedések között létrehozni. Harmadik, napi, harmadik eladási pontom. Az operatív programok kérdése. A költségvetési források ott vannak nagyon gyakran, de igazából is az operatív programokhoz nehezen jutnak el a vidékiek, és tudatosabbá kell a területi szereplőket is tennünk, közelebb kell jutnunk a 2020-as európai stratégiák céljaihoz. A közös stratégiai keret és partnerségi szerződések megfelelő alapot biztosítanak, mint jó, innovatív megközelítésre, de ez még nem elégséges a fenntartható vidékfejlesztéshez. A közösség által vezetett beruházások és gyakorlatok azok, amelyek a közös rendelkezéseken keresztül valóban kézzelfogható eredményekhez vezetnek, és általános végrehajtást hoznak létre. De most az elvről a gyakorlatsikrájra kell lépnünk a stratégiai területeken, hiszen itt specifikus helyi ö, megoldásokról van szó. Végül is a végrehajtás is integrált területi megközelítésen keresztül emberi forrásokra appellálva kell, hogy megvalósuljon a régiók bizottsága elmondta, hogy a kapacitásépítés fontos, a helyi szinten építkezés, stratégiai forrásokhoz kell tudni hozzáférni a helyi ö, ö, érdekelt felek bevonásával. Záró gondolatként engedjék meg. Húsz évvel ezelőtt az első kork nyilatkozatot elfogadták november 9-én valóban 97-ben a, az állami kiadások, beruházások szintjén a vidéki és urbános régiók közötti méltányos sért szállt síkra. A, mi pedig néhány hónappal ezelőtti Korki második nyilatkozatot illeti, nem maradhat csak pusztába kiláltott szó. Fontos, hogy a cél, mely szerint rendszeresen ö, ö, a makro és szektorális szakpolitikákat is úgy kell végrehajtanunk, hogy a vidéket fejlesszük. És ezért született meg a fehér könyv a ruralitásról, és el, e, e, rendkívül fontos ez a lépés a vidékfejlesztés útján. A CAP, a CAP nem lehet e, olyan szakpolitika, amelyből csak egyesek profitálnak. Ezért fontos, hogy itt vagyunk ma, és kérjük az önök segítségét, hogy a valóságá váljon a fehér könyv szava. Köszönöm. Merci, merci beaucoup, monsieur Lanz de vos propos, de la précision du contenu. Köszönöm szépen Lantz úrnak a munkájáról való beszámolást e fontos témában. Eredeti, de most én magam köszöntöm e, Szérkeszki urat, itt nagy örömmel e, fogadom őt is, és elnöklöm tovább, moderálom magát. Az eszmecserét a NAT koordinátorainak adom meg a szót most, azonnal Kasten Önök Petersen úrnak a, a szocialista frakció nevében a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontosak ezek a szakpolitikák, és fontos, hogy Európa megfelelő választ adjon azokra a kihívásokra, amelyek megdönteni látszanak az egyensúlyt az európai szakpolitikák között. Fontos, hogy minden állampolgár azonos esélyekkel rendelkezzen, függetlenül attól, hogy városban vagy vidéken lakik-e, azonos módon férjen hozzá az erőforrásokhoz, és kellő lehetősége legyen arra is, hogy mindenki a saját esélyével élhessen. Mondok egy példát Dániából. Dél-Dániában, vagy Dánia déli felén fontos különböző gazdasági kihívások vannak, vannak erősebb, gazdaságilag erősebb pozícióban lévő régiók, mások meg nehéz, nehézkesebb helyzetben vannak. Dél-Dániában a régió minden területén növekedést akarunk elérni, és ez a növek, regionális növekedési fórum számára jelent egy nagy kihívást. A mi feladatunk az, hogy a különböző területekben megnyíló esélyekre építsünk, elemzéseket végzünk, és ezek segítségével összekapcsoljuk a vidéki térséget a városi térségekkel, így biztosítva növekedést és a foglalkoztatást. A régió egy foglalkoztatás, egy megvalósíthatósági tanulmányt is készített, mely feltérképezte, hogy bevezethető-e az elektromos hajtású komp ezeket a kompakit is építenék, 2017-től közlekedne ez. Új munkahelyeket teremtünk így, ráadásul fenntartható lesz a közlekedés a szigetek között. Merci, merci à vous, monsieur Petersen. Donc, je... Köszönöm szépen. Most pedig Zsöble Vixnek adom meg a néppárti frakció nevében a szót, tessék. Szanowny panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt szakbizottsági elnök úr. Igen, tisztelt európai parlamenti képviselők. Én a Zahodnye-Pomorszke régiót képviselem Nyugat-Pomerániából. Nyugat-Pomerábiában helyezkedik el ez a régió és ma a Régiek Bizottsága néppárti csoportjának nevében szólalhatok fel. Két fontosabb üzenetem volna. Egyrészt a mezőgazdasági termékek válságáról szeretnék beszélni. Pártom, párcsoportom úgy gondolja, hogy a jövő agrárpolitikája különböző élelmiszeripari élelmiszer rendszereket kell, hogy támogasson, melyek rugalmasan alkalmazkodnak az európai fogyasztók igényeihez, és amelyek segítenek abban, hogy az európai mezőgazdaság függetlené váljon a harmadik államoktól való beszállítóktól. A helyi fogyasztás, a helyi ellátás rendszere nagyon fontos, Fontos, hogy az iskolákba is eljusson az iskola tej, vagy az iskola gyümölcs program keretében eljussanak a helyi termékek, és valóban egész Európában csak a szállítási távolságokat, így járulva hozzá egy fenntarthatóbb gazdaság működéséhez. Ez volna az első üzenetem. Második üzenetem pedig a következő. Munkahelyeket kell teremteni a vidéki turizmus ágazatában. Az agroturizmus nagy esélyt kínál sok európai régió számára, új munkahelyeket lehet itt teremteni, de ugyanakkor itt nem csak a munkahelyteremtés szempontjára kell figyelni, hanem látni kell azt is, hogy ezzel az eszközzel támogathatjuk, hogy a gazdaságok jövedelmüket diverzifikálják. Mhm. Ezen felül támogat, helyzetbe hozzuk a helyi kézműveseket, a helyi gazdálkodókat és a tájkép gondozás, rendezés céljairól sem fel, feledkezünk meg. Ezért a néppárti frakció régiók bizottságán belül integrált fellépést tart szükségesnek, azaz azt tartja szükségesnek, hogy a jövendőben kirajzolandó vidékfejlesztési és mezőgazdasági szakpolitika ne feledkezzen meg a kis és középvállalatokról sem. Hiszen ők adják a gazdaság gerincét, és ezek a kis gazdaságok, nem a nagyok, csalhatják oda a turistákat más messze lévő területekről. Persze a vidéki térségek infrastruktúra szegénységben szenvednek, ezért biztosítanunk kell, hogy utak épüljenek, kapcsolat teremtődjék a város és a vidék között, és az internetes lefedettséget is meg kell teremteni. Végezetül egy számot említenék. 1300 kezdeményezés indult útjára az én szűke pátriámban, az, Agri, az EU Agrár Alapjának következtében. Köszönöm szépen. Kérném, hogy akik az úr után szólnak, két perces felszólalási időt tartják, tartsák tiszteletben. Tudom, hogy ez frusztráló, de hát az időmenedzsment ez igen fontos. Köszönöm. Márti Kájnen úr a szó. Thank you, Chairman. I just, uh, want to... Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy finnő beszélhetek-e? Talán a tolmácsok meg tudják mondani. No, jatkan kuitenkin suomeksi, kun uskon, että... Köszönöm szépen. Suomen tulkkauskopissa. Az úgy néz ki a helyzet, hogy vannak finn tolmácsok a kabinokban. Szeretnék néhány ponton végigmenni, ahogy az elnök úr is felvetette ezeket, vagyis nincs, még sincs tolmácsolás? Akkor angolul folytatom. De van tolmácsolás. Üzenik a tolmácsok. Nos, először is mi a helyzet a legtávolabbi térségekkel? A mezőgazdasági tevékenység megtérülése egyre ö, alacsonyabb csökken, sok gazda már nem tudja folytatni a tevékenységet, és egyre eltűnnek az itt a lakosok a vidéki területekről, és 2020 után úgy néz ki a helyzet, hogy még több mm, eszközt kell mozgosítani ahhoz, hogy ezeket a területeket életben tartsuk. Másodszor, ami a régiók bizottságát illeti, a kvótákkal kapcsolatos állásfoglalások után folytatni kell az eszmecserét a tejkvótákkal kapcsolatban, hogy új gyakorlatokat és lehetőségeket találjunk, illetve új fenntartható alapokra helyezzük a mezőgazdaságot, hogy egész Európában javítsuk a helyzetét. És új eszközöket kell kipróbálnunk, bevezetnünk. A régiók bizottságában bizottságának rendezésében sor került a Food Waste, tehát az elpazarolt élelmiszerek témájában egy konferenciára. Én jelentést készítettem ebben a témában. A munkacsoportban természetesen ambíciózus célokat tűztünk ki magunk elé, hiszen évente hatalmas mennyiségű élelmiszert pazarolunk el, e, ezt jó lenne valahogy visszaszorítani, ledolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Matikainen úrnak, és most Stenson úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ALDE nevében hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem ezt a rendezvényt, Egyesek tudják, hogy én Írország nagyon vidéki területéről érkeztem, és itt ezen a területen egyáltalán nincsen széles sáv. Ezt már többször is említettük az Európai Parlamentben, hogy nincsen széles sáv, ezt az infrastruktúrás problémát mindenképpen fel kell vetni. Emellett nagyon fontos, hogy az emberek élni és megélni tudjanak a tevékenységükből Írország ezen területén, ez is kérdéses. Azt gondolom, hogy túlságosan sokat koncentráltunk a városi területekre, az urbános területekre, és a vidéki területeket pedig elfelejtettük. Ezt nem lehet így folytatni, mert nem lehet egész Európát urbanizálni. Másodszor az Európai Uniónak az alapvető szolgáltatások témájával is foglalkoznia kell. Nagyon kevesen laknak a falvakban, e, Írországban, a vidéken, nyilván másút is, úgyhogy nincsenek, e, számos szolgáltatás nem áll rendelkezésre. Lehet, hogy van, ahol nincs rendőrség, nincs posta. Ezzel mindenképpen e, szintén foglalkozni kell. Azt gondolom, hogy a LEADER program kiváló, ezen keresztül lehetne koncentrálni ezekre a témákra is. Hadd mondjam el, hogy azt gondolom, hogy nem kellene arra koncentrálni, hogy beépítünk minél több területet, vidéki területet is, sokkal inkább meg kellene tartani a jó minőségű földet a fiatal gazdáknak nagyon fontos lenne az vitalitás visszahozása, de erről nem elég csak beszélni. Az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága is szerepet játszhat abban, hogy a vidéknek újabb esélyt adjunk ne hagyjuk ezt a lehetőséget, ne szalasszuk el ezt a lehetőséget, mert minket az alapján fognak megítélni, hogy az európai táj hogyan alakul, hogyan változik, milyen tájat hagyunk, és milyen vidéket hagyunk az utódainkra. Köszönöm. Köszönöm szépen Stenson úrnak. Hát úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, kedves kollégák! Arnold Hatznak hívnak, Észak-Írországot képviselem a régiók bizottságában. Emellett a fiatal európai gazdákat támogató programnak is részese vagyok. Nem tudom, hogy gondolom nem kell senkit meggyőzni arról, hogy mennyire fontos a vidék hangsúlyozása, hiszen ez jelentős jövedelmet termel. Egy pozíciós papírt kész, adtam be a NAT források bizottságának, és ezt a pozíciós papírt egyhangúsággal egyhangúan fogadták el. Ez azt mutatja, hogy az önkormányzatok és a regionális hatóságok is egységesen vélekednek a témáról. A gazdáknak csak 6% a fiatalabb 35 évnél. A fiatalok, fiatal gazdák egyszerűen hiányoznak az ágazatból, és ez a vidéki területek szociális fennmaradását is veszélyezteti. Nagyon fontos a szélesávú hozzáférés az oktatás, a kultúra, az egészségügy, de az, hogy ezekhez nincs hozzáférés számos vidéki területen, ez hatalmas hátrány. A vidéki területek fenntartásához ezen szolgáltatásokat is rendke, rend, fenn kell tartani, biztosítani kell, és a területi kohéziót erősíteni, ahogy, ahogy ezt a Lisszaboni szerződés is előírja. A kap második pillérében speciális intézkedések állnak rendelkezésre, az Európai Beruházási Bank is támogatja ezeket. Ezek csillapíthatják a feszültségeket, a nehézségeket, de nem mennek elég messze. Figyelembe kell venni az országok és a régiók speciális adottságait az a széles való hozzáférés hiánya az egyik legnagyobb akadály Írországban, és Emellett a határok kérdése és a verseny kérdése is felmerül az Egyesült Királyság összefüggésében. Köszönöm szépen Hacs úrnak. Akkor ezzel lezártuk a koordinátorok hozzászólásának a fordulóját a NAT bizottságból, és akkor most ezzel rá is térnénk az Agri bizottság koordinátorainak hozzászólására, és Desz úr kezdi a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A vidéki e, térségek nagyon különbözőek attól, hogy melyik e, országban vannak, de országon belül is nagy regionális különbségek vannak, ezért a programokat ehhez kell igazítani. A e, vidéki területek nagyon fontos fenntartó szerepet játszanak a városok számára, ugyanis az ivóvízzel való ellátás, az élelmiszerrel való ellátás innen folyik Európa, nem engedheti meg magának a vidék, azt, hogy a vidéket elhanyagolja. De nem Európa az egyetlen, amely felel ezért. A helyi kollégák is fontos szerepet játszanak, a tagállamok is fontos szerepet járnak. Én 12 évig voltam polgármester helyettes és helyi képviselő, Bajorországból érkeztem, még a második világháború előtt itt volt a, a harmadik legalacsonyabb jövedelem, a legmagasabb csecsemő halandóság, most pedig az egyik csúcs régió vagyunk, 1,7%-os a munkanélküliségi arány, másik legalacsonyabb Németországban. Miért? Azért, mert a helyi politikusok időben ruháztak be az infrastruktúrában. Itt mindig ö, újra és újra említik a szélesávú ö, internetet. Ezt rendelkezésre kell állítani a vidéken is. Hogyha ez nem áll rendelkezésre, akkor cégek nem fognak ide menni, nem fognak beruházni, nem lesznek munkahelyek. Bajorország 1,5 milliárd euró anyagot ruház be a széles sáv kiépítésébe. A területek 96%-a támogatás alá tartozik. Ez több, mint a németországi beruházási összeg. Úgyhogy azt gondolom, arra kell minden esetre figyelni, hogy a véges forrásokat úgy alkalmazzuk, hogy a lehető legjobb hatást érjük el. A 90-es években a mi régiónkban nem megfelelően használták fel az Európai Uniós forrásokat, de ezt sikerült megváltoztatni. Elengedhetetlen, hogy megfontoljuk, hogy mire adunk ki pénzt. Köszönöm szépen Dessz úrnak, Digászró úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a Régiók Bizottságának, illetve a NAT Bizottságnak. Nagyon fontos ez a rendezvény. A frakcióm támogatja azt, hogy a vidéki területekről fogadjunk el egy fehér könyvet. Nagyon örülünk annak, hogy támogathatjuk ezt a harcot, és ahogy a jelentéstevő már mondta, olyan harcról van szó, amely a kettes konferencián is felmerült, és ott fogadtuk el a vidékfejlesztési politika, politikát, mint olyan politikát, amely nem csak a mezőgazdaság politikára vonatkozik, hanem az összes részpolitikát áthatja. Ez egy nagy harc volt, és gyakran ez ráadásul még konfliktusban áll e, azzal, hogy sokszor nagyon rövidlátó az állam, a közigazgatás. A legutóbbi törvényhozási ciklusban véghez vittünk egy támogatási e, periódust, lezártunk egy támogatási peri periódust, és a tagállamok kiegészíthetik a vidékfejlesztési támogatásokat, de gyakran a tagállamok nagyon kevés, korlátozottan használták ki ezt a lehetőséget. A legtöbb támogatást az első pillérben hagyták, ahelyett, hogy a második pillérben vállaltak volna kötelezettséget. Európát, a vidéket e, e, erősebben, jobban kell fejleszteni, és e, új megoldásokat kell találni. Azt gondolom, hogy a fehér könyv nagyon fontos lesz, hiszen itt lehet világossá tenni, hogy ezek a politikák hogyan lehetnek a segítségünkre. Az infrastruktúra, Desz úr már mondta, a régiók és a vidéki területek érdekeiért való sikraszállás szintén nagyon fontos, több forrást kell rendelkezésre állítani. Európa is tudja, hogy a forrásokat éppen most megkurtítják, ahelyett, hogy növelnék. Köszönöm szépen Castro úrnak, Müller asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy a Régiók Bizottságával megtarthatjuk ezt a véleménycserét valóban általánosságban kell vizsgálni ezt a témát, a közlekedés, a mobilitás, a képzés, a vidéki képzés, a főiskolák jelenléte, a kommunák, a, a, a, az önkormányzatok szerepe, a strukturális alapok mellett jó lenne, hogyha egyéb finanszírozási formák is lennének a környezetvédelmi vagy a közlekedési alapokból, és emellett az is nagyon fontos lenne, hogyha konkrétan arra is odafigyelnénk, hogy az üzemek 30%-ának tulajdonosai idősebbek, mint 65 év. Ez szerintem tényleg már vészharang. Nem sikerül a gazdák életpályáját úgy alakítani, hogy ez vonzó legyen a fiatalok számára. A mobilitás az jó dolog, de a mi szakbizottságunknak nem lehet az a célja, hogy mindenki a városba költözzön. Ezen problémák mellett még egy fontos probléma merül fel a terület megműveléssel kapcsolatban Bajorországban. Bio megművelésű területek kompenzációjával kapcsolatban nagy problémák merülnek fel. Gyakran mezőgazdasági területek vesznek el, mert túlzott környezetvédelmi kompenzációkra kerül sor, ezeket a környezetvédelmi ágazat alapokból kell finanszírozni a biodiverzitást fenntarthatóan védeni kell eh, helyi szinten. Itt közösen kell megoldásra jutni. Európában sok eh, negatív, Németországban sok eh, negatív példa van, amelyeket nem kellene más országoknak kopírozni. Köszönöm. Köszönöm Müller asszonynak, Szenre asszonyi a szó. Nincs itt. Lozó úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokat beszélünk a mezőgazdaság bizottságban a vidékfejlesztésről, de nem történik semmi a gyakorlatban. A probléma az, hogy vidéki elsivatagosodás van, a szolgáltatások eltűnnek, eltűnnek a munkahelyek, tehát csökken a vidéki életnek az értéke a mezőgazdasági politika 92 óta már olyan, hogy ez nem a mezőgazdaságot támogatja, nem a vidéki életet támogatja, hanem a nagy üzemeket. Pedig a mezőgazdaság nélkül nem lehet fennmaradni. Úgyhogy a az nagyon nagy probléma az egészségügyi ellátáshoz való el, hozzáférés, az orvosok nem akarnak vidéki területeken praktizálni, az emberek nem jutnak orvoshoz. Megint csak nemzeti szintű megoldást kell, akarnak találni, de a, és a régiókat megfosztják a kompetenciájuktól, és a régió nem tud fellépni és dönteni. Én sokáig dolgoztam az önkormányzatban, tudom, hogy milyen a helyi munka, és tudom, hogy milyen az, ami amikor nemzeti és európai szinten akarnak dönteni a fejünk fölött, és a régiónak semmilyen legislatív hatalma nincsen, pedig mi látjuk a szükségleteket. Köszönjük, hogy javasolták a fehér könyvet, amely számos olyan pontra kitérne, amelyek számunkra elengedhetetlenek. Köszönöm. Akkor a következőt javaslom. Azt kérem, hogy reagáljanak az előadóink, a két a koordinátorok hozzászólásaira, és, és ez alatt az idő alatt előkészítjük a spontán hozzászólásokat, és akkor kérjük, hogy jelen, jelezzék felénk egy kis öm, kis kártyácskát kaptak, amivel jelezni tudják, hogy szeretnének majd hozzászólni, amíg az előadóink eh, válaszolnak a, a feltett kérdésekre. Mekenen úr, szeretné kezdeni? Yeah, thank you, Chair. Yeah, igen, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon örülök ezeknek a hozzászólásoknak, melyeket a legkülönbözőbb kollégák tettek hozzá a parlament és a régió bizottsága részéről. Nagyon fontos, hogy mindannyiunkban menne, meglegyen a vidékfejlesztés iránti elkötelezettség, annak érdekében, hogy az infrastruktúrát, az élet lehetőségeket, a munkakörülményeket javítsuk a vidékek, vidéki területeken, ugyanis ez létfontosságú. Nem feledhetjük el, hogy mindannyian meg kell, hogy át kell, hogy gondoljuk ezt a szituációt, és mindent meg kell ragadnunk, amelyel segíthetjük a vidékfejlődést a populáció elvesztése nagyon nagy kockázat a vidékeken, és ha nem tudjuk az embereket rávenni, hogy vidéken maradjanak és a mezőgazdaságban dolgozzanak, akkor nem vagyunk képesek kihasználni mindazt a forrást, ami a kezünkben van, és nem vagyunk képesek a jövő irányába haladni. Ezért is nagyon örülök ezen ülésnek, ahol lehetőségünk van ezeket a kérdéseket megbeszélni, a jövőre előre pillantani, és ennek keretében megvizsgálni a vidékfejlesztést. Minden állampolgárunknak megfelelő szolgáltatásokat kell nyújtanunk, ez a legfontosabb. Legyen az parti, urbánus vagy vidéki terület. Ugyanis ezzel a kötelezettséggel rendelkezünk minden polgárunk irányába, hogy egyenlő lehetőségeket adjunk nekik, ezzel vagyunk képesek csak elérni azokat a társadalmakat, melyeket kitűztünk magunk elé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most eh, Lenz úrnak adnám meg a szót. Uh, just very briefly. Köszönöm. Rövid leszek. Nagyon örülök annak, hogy közös célkitűzéssel rendelkezünk mindannyian, hogy megfelelő életlehetőséget biztosítsunk, főképp a vidéki területeken. Kiemeltük, hogy milyen kihívásokkal küzdenek a vidéki területek, és ebben szintén megegyezünk. Ilyen például az előregedő népesség, a fiatalok elvándorlása, a környezetvédelmi kérdések, az infrastruktúrális kihívások, az infrastruktúrális beruházások hiánya, a szélessávú internet eh, hiánya, amely számomra, észt számára eh, már az emberi jogok részének eh, minősül. Tehát nagyon sok közös gondolatot vetettünk fel, és a fehér könyv támogatása is közös. Ezért azt javaslom, hogy lépjünk is, vágjunk is bele a munkába, és ezt tegyük valósággá, annak érdekében, hogy mindannyian tudjuk formázni a valóságunkat. Köszönöm szépen Lántfurnak, hogy összefoglalta a kérdésekre adandó választ. A NAT bizottság nevében most miért rátérünk a spontán hozzászólásokra, de előtte még engedjék meg, hogy valakit üdvözöljek egy olyan személyt, aki az önök szervezetének sokáig volt az elnöke. Mi együtt küzdöttünk, nem mindenképpen ideológiai szempontból, de területi, kohéziós szempontból. Jacob Langnak szeretnék köszönetet mondani, és őt üdvözlöm itt sok szeretettel, aki még mindig a vidékért küzd, Lozánban találkoztunk nemrégiben Franciaországban, és ismerjük a hegyi vidéki területek problémáját, és a hegyvidéki állattartás, szarvasmarhatartás problémáját. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon megható volt az ön üdvözlése számomra. Nagyon fontos, egész életemet a vidéki területnek áldozom. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és a Régiók Bizottságának, a két szakbizottságnak, hogy, hogy komolyan veszik ezt a problémát, és amikor látom az urbán agendát, és látom a, az előirányzatok alakulását, akkor gyakran gondolok a vidékre. Valóban közös célunkról van szó, hogy elfogadassuk ezt a fehér könyvet a vidéki téma érdekében. Legyen szó hegyvidékről, egyes kollégáink nagyon jól ismerik ezt a területet. A mezőgazdaság jelen van itt is. Tegnap is beszéltünk a régiók bizottságban erről a kérdésről. Beszéltünk a volatilitás, a mezőgazdasági termékek árának volatilis alakulásáról. A parlament és a régiók bizottsága közösen foglalkozik ezzel a témával a helyi termelés fontos koncepció, ebben mindenki megtalálhatja a helyét. Emellett nagyon fontos a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a a jelenlegi e, technológia lehetővé teszi azt, hogy ezek a területek e, is felemelkedjenek, egy valódi szolidaritás alakuljon ki, kölcsönös segítségnyújtás a digitális technológia fejlődésével. Rengeteg minden lehetővé válik, rengeteg szolgáltatás e, nyújtható. Nagyon örülök annak, hogy itt ezen a ebben a plenáris teremben együtt szállunk síkra a régiók, a vidéki régiók céljaiért. A Lisszaboni szerződés is ezt a feladatot ruházta ránk. Ne gondoljuk azt, hogy az a városok, a hiperkoncentrált városok mellett már csak sivatagok létezhetnek, elsivatagosodott kiürülhet a vidéki terület. Ez nem így van, a vidéket fel lehet rázni és fel lehet tartani. Köszönöm szépen Lang úrnak, és most Ropi úrnak adom meg a szót. <clears throat> Hát, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek, aki, meg, aki részt vett ennek a vitának a megszervezésében. Nem először kerül sor egy ilyen típusú eszmecserére. akik meghallgatják az itt elhangzott beszédeket, levonhatják a következések, következtetéseket. Én vidéki területen születtem, vidéken nőttem fel, és ezért örülök annak, hogy beszélünk a vidék problémáiról. Igaz, hogy beszélünk róla, de nem mindig jutunk megoldásra, legyen szó európai szintről vagy nemzeti szintről. ami az árak spontán alakulását illeti, vagy az, az hogy nem tudunk ezzel számolni ennek fényében nagyon nehéz a fiatalokat meggyőzni arról, hogy maradjanak vidéken. Ami a balti térséget illeti, itt beszélnünk kell a jövedelmek közötti különbségről is. Hatalmas különbség van a vidék és a város közötti jövedelmek között, tehát akár másfélszer többet kereshetnek az emberek a városokban. Említeni kell a azt is, hogy nem csak az országokon belül vannak különbségek, hanem a tagállamok között is, és ezért vándorolnak ki sokan. Például a litvánok sokkal kevesebbet keresnek Litvániában, mint mondjuk Németországban vagy Nagy-Britanniában. Ez tehát egy elég káros jelenség, és ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy az embereket otthon tartsuk. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a családok ne szakadjanak szét? Nagyon sok kihívás áll előttünk, ennek tudatában vagyunk, és a programok, az egyes programok, mint például a LEADER program, nagyobb fontosabb intézkedéseket, hatékonyabb intézkedéseket hozhatna. A strukturális alapokat, a kohéziós alapot eh, ki lehetne használni, és a líderrel összekombinálni eh, annak érdekében, hogy megoldjuk azokat a problémákat, amelyekkel szembenézünk. Tegnap egy izraeli professzor azt mondta, hogy a fiatalok azért maradnak vidéken, mert ott is megkapják azokat a szolgáltatásokat, mint másút, az internetnek vagy a telefonnak köszönhetően. Litvániában például ez igaz, hogy a digitális gazdaság egyre jobban fejlődik, és ez jó, de a megfelelő szolgáltatási szintet is kell biztosítani azért, hogy a vidék és a város közötti élet körülmények közötti különbséget csökkentsük valóban egészségesebb és jobb vidéken élni, eh, akkor, hogyha a szolgáltatásokhoz hozzá is lehet férni. Köszönöm szépen. Jár úr következik. Köszönöm a szót, elnök. Én magam is nagyon fontosnak találom ezt a mai vitát, ugyanis én is úgy érzem, hogy nem csupán demográfiai, hanem néha demokrácia, az a demokratikus probléma is felveti magát a vidékfejlesztésben, ugyanis a nagyobb városokban egyértelműben érzeszteti magát a demokrácia alapelve, míg a vidéken ez eh, nehezebb kérdés. Azt lehet mondani, hogy a legnagyobb erőforrás eh, bevető és pazarló eh, helyek a városok, és a vidéke, vidéki területek ehhez képest egészen el vannak maradva. Nem a vidéki területek az ország természetvédelmi területei, ma is látjuk, hogy nagyon sokan egyszerűen nem akarnak vidéken élni. Ez nagyon kemény kijelentés, sokan kritizálhatják is, sokan mondhatják azt, hogy nem elég a pénz. Én magam azt tartom nagyon fontosnak, hogy a vidéki terület agrárpolitikai szempontból is nagyon nagy jelentőséggel kell, hogy bírjon. Mi más milyen megközelítéssel szeretnénk nézni a vidéki területekre, mint például egy városi polgár. Ezért nagyon fontos, hogy a vidéki területeket központosítva is tudjuk fejleszteni. Egy másik gondolat, melyet magunkévá kell tenni, az, hogy a vidéki területeken a régiók önmaguk tudjanak dönteni az eszközök felhasználásáról, hiszen a társfinanszírozás területén is vannak gondok. Én magam úgy vélem, hogy a társfinanszírozás szempontjából azért fontos az önerő, mert fékezheti a hibás beruházások hatását. Hogyha 20-50 százalékos önerőről van szó, akkor azzal már megtámogatható egy projekt alátámasztott megfelelő iránya. Ezek a kérdések azon kollégáimnak is szólnak, akik most itt vannak közöttünk a teremben. Köszönjük szépen, Árnyon úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr, elnézést, hogy késtem, de egy másik ülésteremben volt egy másik ülés, és meg kellett osztanom magamat két meeting között. A vidékfejlesztés jövőjével kapcsolatban lehet, hogy éppen Skóciára kellene figyelnünk, amely nagyon sokat tett ezen a területen. Ezért azzal a felszólalással, hogy a helyi területeket helyezte előre prioritásként. Az Európai Unió már óriásira dagadt, és nagyon nehéz olyan képletet találni, amely minden tagállamra, minden különböző irányzatra, minden régióra egyformán alkalmazható. Skócia azonban egyértelműen mindig a helyi szintekre összpontosított, azt szerette volna, hogyha a helyi emberek kezében van a, vannak a lehetőségek, de a helyiek kapják a kötelezettségeket és a felelősséget is nagyon sok városi és vidéki területünk is van. Már megjelent nálunk is a falvak gentrifikációja. Amikor én fiatal voltam, a falu lakók mind saját házzal rendelkeztek, már azonban ezek nagyon nagy részben nyaralóházakká váltak, és nincsenek organikus kapcsolatban a helyi élettel. Ha ilyen lehetőséget hozunk létre, természetesen például a kisvállalkozások számára, akkor meg kell nekik adnunk a lehetőségeket, hogy például a képzésekkel ezt megfelelően fenn is tarthassák a jövőben. Én úgy vélem, hogy valós szükség van a vidékfejlesztésre, de nagyon óvatosan kell elköltenünk ezt a pénzt, ugyanis nagyon csábítói, grandiózus projektekre vesztegessük el. Hogyha már a kezünkben van ez a pénz, akkor akár el is költhetjük, de nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy pontosan mire is tesszük le. Köszönöm Ágnyó úrnak. Akkor, ha megengedik, Szikjerszki urat köszöntöm, a szakbizottság elnékét, eh, aki eh, szintén nagyon fontos eh, szószólója a vidéki témának, úgyhogy meg is adom neki a szót. Igen, valóban. Köszönöm szépen a szót. Adenmér úr is elmondta, egy másik ülés is zajlik jelenleg a Júri Bizottság részéről a szabadalmakra vonatkozóan. És egyes kollégák jelenleg is azon vesznek részt, ezért nem tudtak itt lenni. Nagyra értékelem azt, hogy a bizottság milyen lépéseket tesz a helyi területek és a vidéki területek fejlesztése érdekében a bizottság kontextusában látom, hogy megfelelő holisztikus megközelítéssel figyelnek oda a vidékfejlesztés témakörére. Ez azonban az Európai Parlamentben nem mindenhol ilyen egyértelmű. Nagyon sokan úgy vélik, hogy a közös mezőgazdasági politika második pillére önmagában megoldja a vidéki területek minden problémáját. Valójában ez a második pillér és a különböző nemzeti szakpolitikák ezen a területen általában a mezőgazdaságba való befektetések támogatását célozzák meg, tehát gazdaságokba fektetnek bele. Ezzel a feldolgozó iparák problémái megoldhatóak, azonban nagyon kevés forrás érkezik konkrétan a vidékfejlesztésre. Emellett nagyon kevés forrást fordítunk az ökológiai kérdések megoldására. Általában azt mondjuk, hogy van kohéziós politikánk, vannak regionális programjaink, a regionális programokba kellene, hogy beleférjen a vidékfejlesztés. Ezek a programok azonban E-, ezek, ezen programok koordinátorai azonban pont azt mondják, hogy de hiszen ott van a második pillér, és erre kellene e, tenni a felelősséget. Itt tehát nagyon nagy eltérés van a fejlesztési szintek között, attól függetlenül, hogy a vidéki területek fejlesztésére is megfelelő eszközök állnának rendelkezésünkre. A legnagyobb probléma a munkahelyek kérdése. Úgy vélem, hogy nagyon komolyan elő kellene segítenünk a vidéki területek multifunkcionalitását. Az infrastruktúra kiemelt jelentőségű a fejlesztések szempontjából. Az ilyen jellegű infrastruktúra azonban költséges lehet. Ez az oka annak, hogy a szuburbán város környéki területek olyan kiemelt jelentőségűek, ugyanis itt folyik le az urbanizáció folyamata. Ezek a területek nagyon sok esetben sűrűn lakott területek. Szeretném kiemelni, milyen nagy szükség van a területi kohézióra, nem engedhetjük, hogy ilyen nagy különbségek legyenek a különböző területek között, és meg kell előznünk az ilyen területekről való elvándorlást, újból meg kell töltenünk élettel ezeket a vidékeket is. Természetesen az, hogy új lakókat hozzunk ide-vissza, újból egy nagyon költséges projekt lehet. Nagyon összetett kérdéskörrel állunk tehát szemben, és úgy vélem, hogy mind a kor kinyilatkozott, minden korki nyilatkozat, melyet az elmúlt húsz évben fogadtak el, nagyon sok fontos lendületet nyújtott a vidéki területeknek. Ugyanis nagyon modern megközelítéssel kezeli az ilyen területek fejlesztését. Köszönöm. Merci, merci. Euh. Köszönöm szépen, elnök úr ezt a globális áttekintést. Bökenen úr, alelnök úr, Lanc úr, társjelentéstevő, illetve szakbizottsági elnök úr, köszönöm szépen a hozzászólásaikat és a kiegészítéseket, pontosításokat. Ezek megmutatják, hogy mennyire fontos a vidéki, a vidékfejlesztés, többen is említették ezt az eszközök, pénzeszközök csökkentek erre a e, területre, úgyhogy ez arra kötelez bennünket, hogy célzottabban használjuk ezeket fel. Azt gondolom, hogy a helyi e, e, dimenzió és a globális dimenzió közötti kapcsolat szintén nagyon fontos, és pontosan ez az, ami arra kötelez bennünket, hogy a munkánkat komolyan végezzük, nem csak a jelenlegi eh, mezőgazdaságpolitikáról van szó, hanem arról is, hogy milyen megfontolások merülnek fel 2020 eh, után, milyen legyen, hogyan alakuljon a eh, mezőgazdaságpolitika, és milyen helye lesz ebben a vidékfejlesztésnek, a vidéknek általában. A mezőgazdaság szerepe az élelmiszerellátás, az élelmi, egészséges élelmiszerrel való ellátás, de hol van itt a hely a környezetvédelemnek, a kohézió, uniónak, a helyi összefogásnak. Ezek a témák foglalkoztatnak bennünket, és nagyon nagy a veszélye annak, hogy elnéptelenednek a vidéki területek, holott mi év, élő vidéket szeretnénk. A fehér könyv, illetve a Rumra Intergroup, akinek társelnöke vagyok. Nos, tehát ez a fehér könyv, ez egy elengedhetetlen lépés, ennek köszönhetően a eh, helyi eh, területi dimenziót eh, újra megerősíthetjük. Az integrált fejlődés, az integrált kohéziós fejlődés, az ágazatok szerepe, itt mind felmerül, hogyha holnap kihívásaira akarunk válaszolni. Önök többször is említették a mobilitást, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a kommunikációt. Ezek az innovációk, ezek a körülmények mind segítenek nekünk választ találni a vidék problémáira. Azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre eh, kell válaszolnia a fehér könyvnek is, ez tud majd eh, perspektívát adni nekünk. Mi itt eh, az Európai Parlament, az Intergroup, a, a hálózatok összessége együtt tudják megmutatni, hogy mennyire fontos témáról van szó. a 2.0 digitális, a KORK 2.0 konferencia szintén fontos szerepet játszik, és a mezőgazdasági politika átalakítása, reformja, a pillérek átrendezése, ez szintén fontos. A kohéziós politika egy nagy kihívás számunkra és az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ez foglalkoztatni fogja a bizottságot. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, köszönöm szépen a közös eh, elkötelezettséget a téma mellett. Köszönöm szépen, és eh, további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ha még valaki kérné a szót, akkor most tehetik ezt meg, máskülönben pedig eh, felfüggesztjük az ülésünket, és 5 órakor folytatjuk azt. Egy közös üléssel, ahol az Agrár és az INTA szakbizottság közös ülést tart a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság, ahol a nemzetközi kereskedelmi szerződések kihatását vizsgáljuk meg az agrárterületre is. Hogan biztos úr és Malmström biztos, biztos asszony vesznek részt ezen a vitán. 5 órakor, mint mondtam. Mondanom sem kell, milyen fontos ülés a számunkra éppen, ezért kérem, hogy jöjjenek minél nagyobb számban. Ha valaki kérni most a szót, akkor megkaphatja, ha pedig nem, akkor akkor lezárjuk az ülést. Meg szeretném köszönni, hogy eljöttek. Köszönöm a régiók bizottságának kezdeményezését, aktivitását. Thank you, Mr. Sikerski. Yes. Köszönöm szépen, Szikerszki úr. Nekem is nagy, nagy öröm volt, hogy részt vettünk, részt vettem, részt vettünk ezen az ülésen, és remélem, hogy folytatjuk az együttműködést. És reméljük, hogy folytatni tudjuk ezt a munkát. Köszönöm. Köszönjük szépen. Számítunk erre a jó együttműködésre a helyhatóságok képviseletével, és köszönjük a közös ülést. Akkor most Felfüggesztjük az ülést 5 óráig.